Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Kezdjük el ülésünket. A jegyzőkönyv a tegnapi üléssel kapcsolatban kiosztásra került. Van-e ezzel kapcsolatban felvetésük, ellenvetésük? Úgy tűnik nincs. Ilyen formán ezt a jegyzőkönyvet akkor elfogadottnak tekintjük.